Uh, Kedves kollégák, uh, meg kell, hogy kezdjük a szavazást. Per favore, potete... Kérem, hogy mindenki helyezze be a szavazókártyáját a megfelelő nyílásba. a megfelelő nyílásba. Vedremo alla... Majd mindjárt megnézzük, hogy működnek-e a kártyák. Az első szavazásnál Kérem figyeljenek, megkezdjük a szavazást. A ajánlás a tanács és a bizottság számára az EU és Moldova közötti társadalási megállapodásról folytatott tárgyalásokhoz. Ez a jelentés tervezett címe, amiről most szavazunk. Sir Watson előadó itt van velünk, Sir Graham Watson itt van velünk, nagy örömünkre szolgál ez, úgyhogy meg is kezdjük. Kollégák között mondhatok ilyet. Meg is kezdjük a szavazást. 26-os módosító indítvány mellette ellene tartozkodik, elutasítva. 27-es módosító indítvány szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 28-as. 27-es elfogadtuk, úgyhogy a 30-as következik mellette ellene, tartózkodik, elfogadva, 31 mellette ellene, tartózkodik, elfogadva, 33 mellette ellene, tartózkodik, elfogadva, Elektronikusan ellenőrizzük a 33-as, megnyitom a szavazást. Quarantanove, bene. 49. Lezárom a szavazást. 34, 15 ellenében elfogadtuk. 34-es következik mellette, ellene, tartózkodik, Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 34-es, megnyitom a szavazást. Hiányzik egy szavazás, mindegy, lezárom a szavazást. 52. Jó, lezárom a szavazást. 28-24 ellenében elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító indítvány mellette ellene tartózkodik elfogadva. 44-es következik. 44-es mellette ellene tartózkodik most a 37-esről szavaznunk kell, azt elfelejtettem, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 47, 46. Ellenőrizzük elektronikusan a 46-ost. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 26 ellene elfogadtuk. 47-es. Nem. 49-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes kompromisszus módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 3-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva, 58-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 4-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva, 62-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 9-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 6-os kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 68-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva, 69-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva, 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadva, 72-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva, 73-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 8-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva, 78-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 79-es mellette ellene tartózkodik, nem vagyok biztos az eredményben, 79-es megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 32. mellette, 29 ellene, elfogadva. Egy néppárti szavazattal többünk van. Megismételjük a szavazást. 79-esről. Elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-27-tel szemben. 80-as visszavonták, 81-es mellette ellene tartozkodik elutasítva, 82-es mellette ellene tartozkodik elfogadva, 83-as mellette ellene tartozkodik elfogadva, 84 mellette ellene tartozkodik elfogadva, 85-ös okafogyót, 86 mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, 87 mellette, ellene, tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, nem értenek egyet, ellenőrizzük. 87-es. Van rá időnk. Megnyitom a szavazást a 87-esről. 87-es. Lezárom a szavazást. 39-21-el szemben elutasítva. 89-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 90-es okafogyott, 91-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodik elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 18 el volt fogadva, de hát ahogy akarják, megnyitom a szavazást a 18-asról. Lezárom a szavazást. 32-28-al szemben, hát nem nagy a különbség, de elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 20-as a szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 21-es kettes szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 23-as mellette ellene tartozkodik, elfogadva. 24 mellette ellene tartozkodik, elfogadva. 25-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadva. 1-es mellette ellene tartozkodik, elfogadva. 2-es mellette ellene tartozkodik, elfogadva. 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva, ötös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva, hatos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva, hetes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva, kilences mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva, tizenegyes mellette ellene tartózkodik, elfogadva, a 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva, a 13 mellette ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk. 13-as ellenőrizzük, jó, megnyitom a szavazást. 13-as. Lezárom a szavazást. 31-26-tal szemben elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. Azt javaslom, hogy egyben szavazzunk. Nem? Igen, nem. Úgy hallottam, hogy nem. Na jó, akkor szavazzunk egyben az egyesről a hatosig, mellette, ellene. Én nemet hallottam. Mindent elfogadtunk. Mindenki megérezte, hogy ez lesz. Végső elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Gondolataimban olvasnak. Nem olyan nehéz, mondja az asszisztens. Lezárom a szavazást. Hát nem véletlenül ször valaki. 54 egyel szemben gratulálunk uh, Graham barátunknak. Ne felejtsétek ne felejtsék ott az elektronikus szavazókártyát a nyílásban, és folytatjuk munkánkat. Pán-Európa-Mediterrán hát, preferenciás származási szabályokról szól a regionális egyezmény, ez a következő témánk. Hát akin fönn van a felhallgató, az hal. A kolléga Vincent Payan. Vincent Payan kollégánk itt van. Ő készítette a tanácsi határozat tervezetet erről a regionális egyezményről. Ahogy jól tudják, kedves kollégák, aki ki akar menni, csöndben tegye. Ahogy elkezdtem mondani, az INTA és a Külügyi Bizottság élet, illetve az INTA Bizottság készíti a véleményt, a jelentést, mi véleményt készítünk. Az INTA szövegét módosították az előadó, a jogi szolgálattól is kért egy szakvéleményt, úgyhogy az egy eredeti tervhez képest módosulni fog a szöveg. A mai vitánkat ezért lefolytatjuk, de még ma ismeretlen időpontra elhalasztjuk a módosító indítványok benyújtásának a határidejét, pont amiatt, amit az előbb elmagyaráztam. Át is adom az ott Pejon kollégának. Remélem, hogy a szakbizottsági kollégák az elnök szerény bevezetőjének szentett figyelemhez képest sokkal figyelmesebben fogják hallgatni Pejon kollégát. Köszönöm, elnök úr! Ahogy mondta, elkészítettük a véleményünket a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szól regionális egyezményről. Ez egy technikai téma, de ugyanakkor a technikai aspektus mögött fontos kérdések is meghúzódnak, fontos következményei lesznek ennek az egyezménynek, főleg a déli országok számára. Az egyezmény a származási szabályokat szabályozza, vagyis azokat a kritériumokat, amelyek alapján egy termék származási országát meg kell állapítani. És a preferenciális kereskedelmi egyezményekről van szó, gyakorlatilag legalább három országról. Az egyezmény intézkedései a pán mediterrán területre lesznek érvényesek. Ezt szeretném pontosítani, ez az Európai Uniót jelenti a barcelonai folyamat résztvevőit, az Európai Szabadkereskedelmi Egyezmény tagjait, Izland, Norvégia, Svájc, Liechtenstein, a Feroe-szigeteket, stabilitási és társulási egyezmény tagjait, vagyis a Nyugat-Balkán országokat. Az egyezménynek a célja, mert ezt sokan nem ismerik, az, hogy észszerűsítsük a szabályokat. Jelenleg több mint száz bilaterális szöveg érvényes a származási szabályokra. Ez a szöveg egy dokumentummal fog helyébe lépni a bilaterális dokumentumoknak. Természetesen a szabályokat egyszerűsítjük is, a bizottság dolgozik ezen. A szöveg azt is lehetővé teszi, hogy az új partnerek integrációja egyszerűbb legyen, például Ukrajna, vagy egy napon Líbia is szoba kerülhet. A második cél a nyugat-balkáni országok integrációja a meglévő rendszerbe. Mostanáig különböző differenciált megállapodások éltek a kereskedelmi preferenciális területen ezekkel az országokkal. A harmadik cél a kereskedelem ösztönzése a tagállamok között, hiszen bizonyos déli országok csatlakozni tudnak az egyezményhez. A rendszer nagyon komplex, és gyakran a kedvezményes vámjogokat nem érvényesítik, pont azért, mert nagyon bonyolult a jelenlegi rendszer. Ezek tehát a célok. Nagyon pozitív ez a vélemény, a hozzáállás, még egyszer mondanám, hogy teljesen dicséretes ez az elképzelés, és a régió, euró-mediterrán régió gazdasági integrációjához járó hozzá. Ez az euró-mediterrán területek kapcsolatos legfontosabb gazdaságpolitikai célunk. Az egyezménnyel egyetértnek a déli és keleti partnereink is. Az arab forradalmakat követően ez egy rendkívül fontos lépésé vált. Ezért is javaslom a külügyi bizottság számára, és ahogy az Inter bizottság számára is, hogy minél gyorsabban fogadja el a véleményt és támogassa ezt az egyezményt. Különleges ez a kontextus. Ne felejtjük el, hogy az egyezmény elfogadása, ami bármennyire is pozitív, nem lesz elégséges ahhoz, hogy az általunk igényelt változások bekövetkezzenek, tehát tovább kell majd lépni. Az egyezmény bizonyos feltételeket teljesül csak, és ha bizonyos akadályok el eh, lesznek távolítva, csak akkor tud megfelelően működni a déli országoknak is az egymás közti akadályokat föl kell, hogy számolják, ez az ő felelősségük. A dél-dél kereskedelmi megállapodások esetén ugye nagyon jól tudják, hogy a Magreb országok között, egymás között milyen nehézségek vannak. Második fontos megjegyzésem, hogy az egyezmény lényege az aláíró partnerek közti kölcsönös elismerés, jó vámegyüttműködés, a meglévő intézkedések megfelelő alkalmazása bizonyos dokumentumokat kaptunk a parlament szolgálataitól, de a civil szervezetektől is több alkalommal. A VÁM szervezetekkel is együtt dolgoztunk, és láttuk, hogy fokozódik az aggály a tekintetben, hogy bizonyos termékek importja, főleg izraeli-palesztin területeken hogyan történik Persze a nehéz problémákat nem ezzel az egyezménnyel kell rendbe tenni. Részünkre ez fontos kérdés, a vita nehéz. A bizottságtól azt kértük, hogy készítsen egy részletes objektív tanulmányt a valós helyzetről. Hiszen fontos, hogy megismerjük ennek az egyezménynek az elfogadási környezetét, feltételeit, klímáját. A rövid hozzászólásomat azzal fejezném be, hogy a megállapodás, az egyezmény megkötése hasznos, és minél gyorsabban megtörténik, annál hasznosabb, hiszen fontos a pán euromediterrán származási szabályok meghatározása, hiszen 1970 óta várjuk azt, hogy rendeződjön ez a kérdés. Az Európai Unió kereskedelmi politikája szempontjából is nagyon fontos a euromediterrán térséggel szemben, és az új politikai kontextusban még sürgősebbé vált ez a lépés. Végül előttünk áll ez a lehetőség, hogy véleményt fogunk mondani vélemény formájában erről a témáról, az Európai Unió euromediterrán kereskedelmi politikájáról. Ambiciózusabbak kell, hogy legyünk. Az egyezmény ezt lehetővé is fogja tenni, vagyis támogatni fogja segíteni fogja déli partnereink integrációját a kereskedelemben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Pajan úr. Andri Kienne képviselője a szó. Thank you, Mr. President. On behalf of the EPP Group, I... Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt nevében én vagyok az árnyék jelentéstevő ebben az ügyben. Az én álláspontom, hogy egy egységes eh, egyezmény szülessen meg, amely egyesíti mindazokat a megállapodásokat, amelyek a pán euró-mediterrán preferenciális származási országokról szólnak, miért csak támogatni tudjuk, és az az igazság, hogy a vámhatóságok és a vállalkozók egyszerűen elvesznek a jelenleg érvényben lévő sok különféle szabályozás között, és ez az egyezmény ugyebár integrálná az eddig életben lévő szabályokat, és végül is létrejön ebben a régióban egy egységes szabályozás. A rendszer eredeti terheit figyelembe véve az Európai Unió egy egységes egy rendszert hoz létre egy regionális egyezmény keretében, amely foglalkozik a preferenciális származási szabályokkal és ilyen módon a szabadkereskedelemmel. Az a véleményem, hogy az euromediterrán övezetben előre kell lépni ebben az egységesülési folyamatban, különös tekintettel azokra a történelmi léptékű változásokra, amelyek ott megvalósulnak, és ez lehetővé teszi a jobban struktúrált kereskedelmet ebben a régióban, ami ugyebár ennek a folyamatnak a legfontosabb célkitűzése. Az a kereskedelem egységesítése nem tud megvalósulni egy egységes szabályozás nélkül. December 9, 2009. december 9-én Brüsszelben az euró-mediterrán kereskedelmi miniszterek aláírták ezt az egyezményt, és most a mi feladatunk, hogy ezt átültessük a gyakorlatba. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel, és a szocialista frakcióból Marian Kopa asszony beszélt az intében a erről a kérdésről. Miriam Menente is tám, beszámolt együtt, beszámolt együtt, és a szocialista frakció fölvette a kapcsolatot a jogi szolgálattal, azzal a kérdésben, hogy a, hogy a nyugati partról származó izraeli termékek milyen elbánásban részesüljenek ahogy ez megerősítésre került a bizottság képviselője részéről, az EU rendelkezik Izraellel egy megállapodással, amelyről a kérdésről foglalkozik. 2004-ben írta alá ezt az egyezményt Izrael és az Európai Unió, és ott világosan le van rögzítve azt, hogy a vámdokumentumon föltüntetik azt a várost, ahol a termelés megtörtént, és a 97-es területről, 67-es területről származó termékek nem élveznek preferenciát. Ilyen módon lehet ellenőrizni, hogy a termékek honnan származnak. Én abban reménykedek, hogy a jogi szolgálat álláspontja nem tart túl sokáig, és nem gördít köveket az elfogadási folyamatban. Az egyezmény hatása az lesz, hogy felerősíti a dinamizmust az egyes régió közi kapcsolatokban, és én azt tudom mondani, hogy én támogatom ezt az egyezményt, és az egyezmény elfogadása egy nagyon fontos lépés lesz annak érdekében, hogy az euró-mediterrán övezetben egy egységes folyamat jöhessen létre. Köszönöm szépen! Köszönöm, Andrekini képviselő. Kappa a képviselő következő. Köszönöm, elnök úr. Ahogy az előadó részéről is elhangzott, ez a regionális egyezmény, amely a preferenciális szabályokat határozza meg, helyébe fog lépni a meglévő protokolloknak, azért, hogy rugalmasabb és egyeteműbb legyen a rendszer ez mindenképpen szükséges. Minden alkalommal, amikor egy protokollt módosítani kell, akkor a többi szöveget is módosítani kell. Itt viszont az egységes szöveg nagyon hasznos lesz az érintett országok számára. Ezekben az országokban most politikai átalakulások zajlanak a földközi tenger déli partján ilyen eh, asszony eh, megjegyzésére is eh, reagálva el szeretném mondani, hogy ez nagyon fontos alkalom, nagyon fontos, hogy egyeteműek legyenek a szabályok a származást illetően. Az igazolásoknak egyeteműeknek kell lenniük azért, hogy például a vámellenőrzéseknél az Európai Uniós tagállamokban ne legyenek problémák. Pontosan tudni kell, hogy honnan származnak az egyes termékek. Az elfoglalt vagy megszállt területek kérdése, ugye az izraeli megszállt területek kérdése nagyon fontos ebben a kontextusban is. Volt erről egy vita, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság szervezte, reméljük, hogy a problémák lépésről lépésre, de meg fognak oldódni. Elnök, nem kértek többen szót, ezért ha az előadó gondolja, akkor reagáljon az elhangzott megjegyzésekre. Ha nem, akkor lezártnak tekintem a vitát. Tessék, Paján képviselő úr. Csak néhány szó. A téma nagyon komoly, komolyan vettük, azt is, azt is bizonyítja, hogy egy tanulmányt is készítettünk erről. A ezek a termékek ugye gyarmati területekről származnak, nagyon komplex a kérdés, és a mai jog lehetővé teszi a termékek beazonosítását. Az egyetlen probléma, hogy annyira bonyolultak a szabályok, hogy egyszerűen a vámosok nem képesek fizikailag nem képesek arra, hogy a szabályokat követni tudják. A parlamentnek is érdeke, már csak figyelembe véve a problémának a bonyolultságát, és hogy mennyire fontos az egyszerűsítés. Tehát a parlament számára is fontos, hogy a helyzet rendeződjön. Mindent meg kell tennünk azért, hogy itt előrelépés történjen. A problémát nem szabad eltitkolni, beszélni kell róla, meg kell érteni, hogy komplex a helyzet, és meg kell találni a megoldást. Köszönetet mondok az összes hozzászólónak, és mindenképpen fontos, hogy pozitív véleményt adjunk azért, hogy rendeződjön ez a kérdés. Köszönöm. Bene, eh, grazie. Köszönöm. Egyszer eh, kivételesen eh, hamarabb eh, fejeztünk be egy témát a tervezetnél, ezért most felfüggesztem az ülést, és 16-15-kor folytatjuk a meghallgatással. Mamud Gibril folytatunk majd eszmecserét az átmeti nemzeti tanács vezetőtestetének elnökével. Három óra múlva találkozunk. Köszönöm. Köszönöm.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 Bene, cari colleghi. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy nem szabad még tovább megvárokasztatnunk tisztelt vendégünket, aki nagyon pontosan érkezett. Utolsó napi rendi pontunkhoz érkeztünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy Mamut Gibril úrral találkozhatunk, az átmeneti nemzeti tanács vezetőtestületének elnöke Líbiában. A találkozónkat közösen szerveztük a Magreb országok tartott kapcsolat delegációjával. Gibril úr, igazán nagy örömünkre szolgál, hogy ma ezt eszmecseret folytathatunk önnel a jelenlegi libiai helyzetről. Természetesen ön szabadon bemutathatja a véleményét, a gondolatát, amilyen módon gondolja. Különösen érdekelne minket, ha beszámolna a legutóbbi eseményekről. Kínában járt nemrég. Mi volt az eredménye az ön látogatásának? Ez különösen érdekelne minket. Talán ez a legaktuálisabb téma, amiről friss, érdekes információkat tudunk kapni öntől. Azt is szeretnénk tudni, hogy milyen lépések történtek a Nemzeti Átmeneti Kormány részéről, és milyennek az elvárásaik a nemzeti közösséggel szemben. Jövő pénteken Isztambulban lesz egy csúcs találkozó Libia témájában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és nem is húzom az időt, már is átadom önnek a szót. Tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra az, hogy önökkel lehetek, és megosztatom önökkel a gondolataimat. Négy hónappal ezelőtt történt az, hogy eljöttem először ide az Európai Parlamentbe, és azt kértem az Európai Parlamenttől, és arra kértem őket, hogy mentsék meg a civil életeket Líbiában. Ma elmondhattam hogy a helyzet nem változott, még mindig folyik az öldöklés, ugyanolyan öldöklés, mint öt hónappal ezelőtt. De mi továbbra is megpróbáljuk magunkat megvédeni, és a nemzetközi közösség megpróbálja megvédeni a civil életeket Líbiában. a rezsim továbbra sem hallgatja meg a bölcs szavakat, és nem hajlandó felhagyni a vérontással, és nem hajlandó békés végkimenetelt eh, találni. Politikai szempontból nézve a nemzetközi közösség összefoghat, és egy hangon szólalhat fel, és szemben állhat ezzel a jogtalan viselkedéssel a jelenlegi rezsimnek. A katonai elnyomás ellen lépnek fel a lázadóink, és nagyobb kohézió, nagyobb támogatást kell kapnunk azoktól a világon, akik támogatják a szabadság és a demokrácia ügyét. Úgy gondolom, hogy az arab forradalom ma válaszúthoz érkezett, és a szabadság és demokrácia támogatóinak feladata az, hogy felálljanak, és támogatást nyújtsanak és szembenézzenek mindenfajta elnyomással azért, hogy a forradalom sikeres lehessen. Amikor a líbiai forradalom sikerrel jár, az nem csak a libiaiak érdekét fogja majd szolgálni, és nem csak az ő szenvedésüknek vett véget, hanem segít abban is, hogy Tunéziában és Egyiptomban is sikeres lehessen a forradalom. Ez győzelem lehet a demokrácia minden támogatója számára a közel és a világon egyaránt. Hogyha a libiai forradalom esetlegesen célt tévesztene, és nem minden létre demokratikus társadalom a jogállamiság alapján, illetve alkotmányos részvétel alapján, úgyhogy mindenki számára egyenlő jogok jönnek létre a politikában, illetve az irányításban. Hogyha ez a forradalom célt tévesztene, akkor több évtizedbe telik az, amíg újabb demokratikus hangok megjelennének és sikerrel járhatnának. Ezért azt kérem, hogy lássák, hogy ami kockán forog, az nem csak egy libiai ügy, hanem itt a közelkeleti demokráciáról van szó. Ez a stratégiai cél azok számára, akik eh, szeretnék elérni világszerte a demokrácia kialakulását. Libia egy nagyon gazdag ország, mindenfajta erőforrással rendelkezik, nagyon sok jól képzett szakember van Libyán kívül is, akik és Libyán belül is, de őket megfosztják attól, hogy megválasztassák jövőjüket, és egy jobb jövőt építsenek gyermekeik számára. Ezeket a libiaikat megfosztják ettől a lehetőségtől, megfosztják attól, hogy a gyerekeik minőségi oktatásban részesüljenek, megfelelő legyen az orvosi ellátás, az infrastruktúra jó legyen, legyen foglalkoztatás mindenki számára, és csak 6 millió 300 ezer lakosú Líbia, és mindenek felett minden libiai számára egyforma esélyek kellenek ahhoz, hogy részt vegyenek a politikai folyamatokban és hangokat hallathassák. Ez nem csak egy libiai ügy, ez egy emberi ügyé vált, egy globális ügyé vált, mert ez szimbolizálja azokat az elveket, amikben hiszünk, és amiket szeretnénk demokratikus szempontból látni. A libiai helyzet jelenleg az az, hogy különböző politikai elképzelések vannak, és megpróbálunk megoldást találni a konfliktusra. A megoldás alapvető pillérei azonban hiányoznak. Minden olyan megoldás, aminek esélye lenne arra, hogy elfogadják a libiaiak, annak két pilléren kell állnia. Az első az az, hogy megfeleljenek a libiaiak leg- legitim követeléseinek, másodszorban pedig azonnali ö, tűzszünetre van szükség, és Kadhafi ödöklésének véget kell vetni, a humanitárius folyosókat meg kell nyitni, ahol a humanitárius segítségnyújtás elérhet a szétrombolt városokba, illetve a menekültekhez, főként a tunéziai határvidékére. Minden olyan politikai kezdeményezés, amely nem felel meg ennek a két célkitűzésnek, az kudarcra van ítélve. Ezért Az önök nagyra becsült szakbizottságát arra kérem, hogy támogassák a libiai embereket ezen célkitűzésükben, hogy sikerüljön igazi megoldást találni, sikerüljön megszüntetni a Kadhafi rezsim öldöklését, és így legalább okot adhatunk arra, hogy a józanész győzelmeskedjen, és a libiaiak jogos követeléseinek meg lehessen felelni a lehető legrövidebb időn belül. Hogyha a humanitárius segítségnyújtásról beszélünk, akkor nagyon szomorúan jelenthetem azt, hogy egyre rosszabb a helyzet. 450 ezer olyan líbiai van, aki jelenleg Tunéziában él. Tripoliból elmenekültek, elmenekültek a háborús övezetből, Misrátából, elmenekültek Tunéziában élnek, és itt nincsen meg az alapvető emberi szükségleteikhez szükséges dolgok sem. Egy olyan országban egy olyan országról van szó, ahol a befagyasztott vagyon óriási mértékű, és úgy gondolom, hogy mindenképpen el kell gondolkoznunk ezen a tragédián, és a, emlékeznünk kell a lelkismeret. Ahogy közeledik a ramadán, ban Líbia iszlám vallású. A, ebben az országban az elmúlt két hónapban nem kaptak a közalkalmazottak fizetést, nem tudnak az emberek gondoskodni családjaikról. Attól tartok, hogyha nem veszünk figyelembe ezt a pénzügyi igényt, akkor egy újabb tragédiával kell szembenéznünk, ami csak még megsokszorozza a Kaddafi rezsim által tett katasztrófát, és, de ez alkalommal a saját kezünkkel okozzuk majd a katasztrófát. A pénzügyi kérdések eh, helyes megválaszolása esetében a nemzetközi közösségnek arra kell gondolnia, hogy mindenki számára a legelső prioritás az emberi élet megtartása. Van ennek értelme, hogy több millió dollárt költünk különböző partnerekre a nemzetközi közösségben, az emberi élet megvédése a kadafiresi bombázásaitól, erre sokat küldtünk, viszont hagyjuk, hogy emberek az éhezés, vagy a gyógyszerek hiánya miatt, vagy a megfelelő orvosi ellátás hiánya miatt halljanak meg. Több száz olyan eset van, ahol azért halnak meg az emberek, mert nem kapják meg a megfelelő időpontban a megfelelő gyógyszert. Ezért, eh, hogyha az emberi politikai kérdésekről beszélünk, és ezeket az elemeket összeadjuk, akkor azt láthatjuk, hogy már öt hónapja próbálnak szembenézni a libiaiak ezzel a katasztrófával. Ezért kérem ismételten azt, hogy gondoljanak a lelkismeretükre és politikai szabadon támogassák a demokráciát, és továbbra is támogassák a libiaiakat, addig, amíg meg nem kapják a lehetőségeket arra, hogy újraépíthessék megfelelő módon országokat azon jogos érdekek alapján, amelyekkel rendelkeznek. Még egyszer köszönöm szépen azt, hogy röviden tájékoztathattam önöket arról, mi a helyzet Líbiában, és köszönöm szépen elnök úr a szót. Grazie. Köszönöm, Gibril elnök úr. többen, hetten jelezték, hogy szeretnének hozzászólni a témához, de biztos, hogy menet közben még többen is jelentkezni fognak. A jelentkezési időt fogom követni, és nem pedig a fontosságot, már mint a frakciók fontosságára gondolok, nem a személyek fontosságára. Van Orden képviselő, három perc. Uh, Chairman, thank you very much. And, uh... Elnök úr, köszönöm szépen. Én is tisztelettel üdvözlöm Gibrel urat. Gibrel úr Esetleg arra kérném önt, hogy egy kicsit többet szóljon a nemzeti átmeneti nemzeti tanácsról hogyan működik, mennyire reprezentatív ez a nemzeti tanács, esetleg arról is szólna, hogy van-e kapcsolatuk más, libi, más eh, libiai szervezetekhez, amelyek eh, kénytelenek voltak elhagyni az országot. Van-e valamilyen egységes ellenzéki mozgalom? Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? A ma a kedi napon illetve kedden kiderült, hogy Katafival bizonyos csoportok felvették a kapcsolatot, hogy hogyan tudna visszavonulni a hatalomból. Ön mit szól ehhez a jelentéshez? Jelenleg három arab állam vesz részt NATO műveletekben mit tehet az átmeneti nemzeti tanács annak érdekében, hogy más arab liga taná- tagokat jobban rábírja arra, hogy támogassák a NATO műveleteket, és mi az ön véleménye olyan országok felé, mint Németország vagy Lengyelország, amelyek NATO tagok jelentős erőforrásokkal rendelkeznek, de nem vesznek részt a NATO műveletekben, illetve mi a véleménye arról, hogy hogyan lehet azokat a személyeket rábírni, hogy hagyják el Kadafit, akik még mindig támogatják a kormányt? Gondol ön esetleg valamilyen típusú amnestia ad, ajánlatra ezen emberek részére, amennyiben hajlandóak hátat fordítani a rezsimnek? Köszönöm, Falabán képviselő úr. Köszönöm, Van képviselő úr. Egy percet meg is spórolt az idejéből. De Szárnész eh, képviselő, három perce van. Merci beaucoup. Köszönöm, elnök úr. Mindannyian nagyon örülünk annak, hogy elnök úr eljött hozzánk ma, és pozitívan fogadjuk az ön felhívását, hogy a nemzetközi közösség, hogy Európa egy hangon támogassa ezt a libiai forradalmat. Természetesen mi is azt kívánjuk, hogy sikeres legyen ez a forradalom. Bárhol van az ember fontos ez, akár Libiában él, akár Európában, akár máshol a világban ugyanolyan határozottak vagyunk, mint ahogy ön azt kérte. Kettő kérdésem van. A francia diplomácia tegnap bejelentette, hogy a politikai megoldás kezd kialakulni, ez a pontos mondat. Szeretném, ha elmondaná, hogy ön mire, mit gondol erről, és hogy milyen igényeik vannak az esetleges politikai tárgyások megnyitásával kapcsolatban, és hogy van-e valamilyen mozgástér, és ha igen, akkor ez milyen mértékű, mit jelent. A második kérdésem másik témához kapcsolódik, az ACMI-ről, a Makrebi Alkaidáról szól az én kérdésem, és azt hallottuk, hogy az ACMI bizonyos eh, nehéz fegyvereket, konkrétan eh, rakétákat vissza tudott szerezni, és a Katafi féle hadseregtől ezt meg tudta kapni. Úgyhogy elképzelhető, hogy az eh, ACMI destabilizálni próbálja a helyzetet, vagy pedig próbálja kihasználni a libiai destabilizációs helyzetet ön is, és mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy ezek nagyon fontos kérdések, és szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban mi az ön véleménye. Elnök, köszönöm, Dészerné képviselő, Brandner képviselője a szó, három perce van. Thank you, Mr. Chair. Uh... Köszönöm szépen, és üdvözlöm Önt is, Csibril úr. Az első kérdésem kötődik ahhoz, amit az előttem szóló is elmondott a tűzszünet kérdése. Tudjuk, hogy az önök feltétel az az, hogy Kadhafi elmenjen, távozzon, de mit látnak most opcióként, lehetőségként, hiszen a gazdasági kérdések egyre inkább sürgetőek. Közeledik a ramadán is, és mit gondolja, hogy hogy fognak folytatódni így a bombázások, hisz ezek is károsan hathatnak ki a repülés tilami zónára. Ön mit gondol, hogyan fog kinézni reálisan a politikai helyzet a tűzszünet esetében például kérik-e az EU segítségét, hogy nyomon kövessük az, a tűzszünetet? Természetesen az ENSZ-t is be kell vonni, de az EU-nak legyen egy szerepe ebben, vagy csak bizonyos tagállamok vegyenek ebben részt, olyan országok, mint például Franciaország, Németország, vagy inkább ne legyenek részesei. Tehát mik az önök feltételei, hogyan tudna az EU önöknek segíteni. A második kérdésem az demokráciai átmenethez kötődik. Tudjuk, hogy van egy alkotmányos dokumentumok is, mennyire készítették ezt már elő az átmeneti tanácsban. Van-e már egyfajta alkotmánytervezetük, mi a helyzet? Köszönöm, Prantár képviselő, azért, hogy több lehetőség legyen pontosabb kérdések föltételére, ezért most átadnám Gibril úrnak a szót, hogy válaszolja meg ezeket a kérdéseket, és utána a hármasával folytatjuk a kérdések föltevését. Tessék önél a szó. Talán azzal kezdeném, hogy azokra a kérdésekre válaszoljak először, amelyek az átmeneti nemzeti tanácsra vonatkoznak amikor február 17-én elindult a forradalom, az első tíz napban, amikor létrejött az átmeneti nemzeti tanács, akkoriban csak hét tagból állt, és néhány hét alatt ebből, negy, ebből 31 tag lett. Jelenleg 49 tagja van az átmeneti nemzeti tanácsnak, amely egész Líbiát képviseli, kivéve négy várost. A négy várost is meghívtuk, azonban az ő önkormányzataik még nem küldték el a képviselőiket, mert nem tudtak megegyezni abban, hogy ki képviselje őket az átmeneti nemzeti tanácsban, amúgy pedig 49 taggal rendelkezik, és egy egységes libiai nemzetet, társadalmat képvisel ez a 49 ember. Az átmeneti nemzeti tanács elindít, elkészített egy ütemtervet, amelyet bemutattak a második kontaktcsoportnak, amelyben arról beszélünk, hogy nem demokratikus társadalmat építünk, jogállamiságot, az alkotmány tiszteletben tartását, mindenki azonos joggal vehet részt, senkit sem zárunk ki, egyetlen egy politikai erőt sem zárunk ki ebből a folyamatból és alkalmazni szeretnénk ezt az ütemtervet. Körülbelül három-négy oldalból áll ez az üzemterv. Bemutattuk a médiák részére, a, nemzeti, a nemzetközi közösség részére, azon részére, akik részt vettek a líbiai kampányban, és az elektronikus médiák részére is bemutattuk. Most elkészült egy másik dokumentum, amely a stabilizációról beszél, a, remé- a rezsim megbukását követően beszélünk a nemzeti megbékélésről, a sebek begyógyításáról, kapacitásépítésről, az alkotmányos rendszer megerősítéséről, a jogállamiságról, a megfelelő kormányzati struktúrákról, és én abból indulok ki, hogy ezt az átfogó dokumentumot eh, holnap után az isztambuli találkozón fogják bemutatni, és ezt is széles körben be fogjuk mutatni a médiák részére. Így barátaink számára eh, megadjuk az információt, hogy milyen célt kívánunk megvalósítani, merre tartunk jelenleg. A második kérdés, ugyebár Kadafire vonatkozott, hogy ő késze visszalépni a hatalomból. Nos, majd akkor hiszem, amikor látom, hogy egész őszinte legyek önökkel, hogyha ez a forgatókönyv megvalósul a gyakorlatban, akkor száz százalékban támogatni fogjuk az átmeneti nemzeti tanács részéről, mert ez lerövidíti a megbékélési időszakot, véget vet a vérontásnak, és lehetőséget teremt arra, hogy a valódi kérdésekkel foglalkozunk, azaz Líbia újjáépítésével foglalkozzunk, A nagyobb arab részvétel a kampányban önök nyilván tudják, hogy a kontaktcsoportban jelenleg hat arab állam vesz részt, ezek közül kettő aktív szerepet vállal abban a kampányban, Katarról és, Emirátus, és az Egyesült Arab Emirátusokról van szó, ők aktív szerepet játszanak az emberi élet védelmében, és szeretném önöknek elmondani, hogy a, tiz, hogy a 1973-as BT, tanács, BT rendelet határozat, amely a repülési tilalmi zónáról szól, ez az Arab Liga kezdeményezésére született meg ők kérték meg az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsát, hogy hozzon létre egy repüléstilalmi övezetet Líbia fölött éppen ezért az arab részvétel változó országról országra, eh, három-négy ország eh, eh, kivételével, akik jóformán semmilyen aktív szerepet nem vállalnak magukra, úgy gondolom, hogy a legtöbb arab ország azért támogatja a líbiai nép ügyét. Ami Lengyelországot és Németországot illeti, én úgy gondolom, hogy ez az ő önálló E, politikájuk, én nem avatkozhatok ebbe bele, és minden országnak magának kell megtalálnia azt az utat, amivel legjobban tudja érvényesíteni nemzeti érdekeit. Tíz nappal ezelőtt voltam egy látogatáson Németországban, és a német külügyminiszterrel párbeszédet folytattam, és megkérdeztem tőle, hogy nem sajnálja -e esetleg ugye a 1973-as BT határozatot nem támogatni, támogatja. Azt mondta, hogy nem, ez nem azt jelenti, hogy mi semlegesek vagyunk ebben a kampányban, vagy ebben a libiai konfliktusban. Minden ország saját maga döntheti el, hogy melyik az a fórum, amelynek segítségével segíti a libiai népet, mindaddig, ameddig az igazságos ügy mellett állnak ki, neki kell eldönteni, hogy melyik a megfelelő út, hogy bizonyos személyek esetleg hátat fordítanak a Kadafi rendszernek. Ez egy fontos kérdés és fontos ügy. Mi hivatalos üzenettel fordultunk ezen személyek közé, körébe, és azt mondtuk, hogy az új Líbia az a megbocsátás Líbiája lesz, a befogadás Líbiája lesz, és a legfontosabb cél az ország újjáépítése újjáépítése, eh, kivéve azok esetében, akiknek kezéhez vér tapad, vagy akik különféle korrupciós ügyekbe keveredtek, vagy akikről tudni azt, hogy megkínoztak polgárokat, más személyek esetében Libya tártkarral vár mindenkit, minden e, fiát és leányát, hogy segítsen az ország újraépít, Mi azt mondjuk, e, hogy e, a jogállamiságot építjük, épi fogjuk építeni, még akkor is, hogyha egyesek azt mondják, hogy vannak emberek, akik részt vettek a kínzásokban. Ez a bíróságok feladata, nem mi akarjuk ezt eldönteni, ez lesz az átmeneti nemzeti tanácsnak az elgondolása. Nos, ami a francia kormány, a francia külügyminisztérium álláspontjára, állásfoglalására vonatkozik, egy politikai megoldás van születőben. Úgy gondolom, hogy túl sok gondolat érkezik az átmeneti nemzeti tanácshoz és a kontaktcsoporthoz, és remélem, hogy végeredmény az egy egységes álláspont lesz, és a nemzetközi közvélemény egy egységes politikai véleményt vagy perspektívát fog hangoztatni, hogy megoldja a libiai humanitárius tragédiát, függetlenül attól, hogy ez egy afrikai vagy nem afrikai megoldás lesz, hanem arról van szó, hogy mindenkinek egy, egy hangon kell szólnia most erre erőfeszítések történnek, és remélem, hogy Isztambulban sikerül egy egységes álláspontot kialakítani a nemzetközi közösségnek, hogyha ennek a kezdeményezésnek két pillére van, egyrészt a 1973-as BT határozat, a tűzszünet, illetőleg engedjék meg a líbiai népnek, hogy saját maga válassza meg a saját vezetőit, és egyebekben nem hiszem, hogy a libiai népnek problémája lesz abban, hogy ilyen keretek között tárgyalja meg a jövőjét. A Magrebről és az Alkaidáról szóló beszámolók esetében úgy gondolom, hogy a libiai határok határra fegyvert csempésznek Algérián keresztül. A legtöbb tény arra mutat, hogy a Kadafi féle katonai táborokból csempészték ki ezeket a fegyvereket, és ilyen módon a rezsim azt próbálja igazolni, hogy, a, hogy Kadafi távollétében az Al-Qaida veszi át a Magreb irányítását, és ez az ő céljait szolgálja, saját létét szeretné ilyen módon igazolni mint Nyugat-Európának az lenne az érdeke, hogy, Ka- hogy Kadafi megmaradjon a hatalomban, és ilyen módon az Alkaida ne vehesse át a Magreb övezet vezetését. Azt hiszem, hogy a legtöbb nyugat-európai államban ezt elutasították, mindenki tudta azt, hogy ez nem igaz, és mindenki tudta azt is, hogy ezeket a fegyvereket a Kadafi hadsereg csempészte, és ez azt eredményezte, hogy a terrorizmus megjelent bizonyos régiókban, és a nemzetközi közösség fellépett ezen felelőtlen magatartással szemben. Ami a tűzszünetet illeti, mint előfeltételt, ahogy mi látjuk a tűzszünetet, és hogyan kellene a tűzszünet betartását ellenőrizni, én azt mondanám, hogy a tűzszünet általában akkor szokott értelmes lenni, hogyha két hadsereg háborúzik egymással, de ebben az esetben arról van szó, hogy a Kadafi rendszer saját polgárait támadta meg és gyilkolja le. Tudja, önök tudják, hogy ez a forradalom békés tüntetésként kezdődött Bengáziban és az ország keleti régióiban, és a Kadhafi rendszernek volt a döntése az, hogy éles fegyverrel lőttek fiatal libiaiakra, és arra kényszerítették ezeket a civileket, hogy megvédjék saját saját magukat, de a harc az nem a mi döntésünk volt, és nem a mi választásunk volt, de nekünk az a elképzelésünk, hogy azonnal békés eszközöket szeretnénk használni, ha nem kényszerülünk arra, hogy fegyverre védjük meg saját magunkat. A tűzszünet alatt mi azt értjük, hogy hogy a NATO beszünteti a légi csapásokat, úgy gondolom, hogy a NATO-nak és tagjainak a feladata, hogy eldöntsék azt, hogy a 1973-as BT határozatot betartották-e az érintettek, de nekünk, libiaiaknak az a fő prioritásunk, hogy békésen szeretnénk tüntetni, mi saját magunkért harcolunk, nem agressziót akarunk bárki ellen mutatni, hanem legitim érdekeinket védjük, még addig is, ha, és hogyha ez nem valósul meg, akkor utolsó csepp vérünkig azért fogunk harcolni, hogy egy demokratikus ország jöjjön létre. A tűzszünet megoldás része, igen, nyilvánvalóan eltekinthetetlen része a megoldásnak, és ez azon városok részére, amelyet a Kadafi hadsereg még mindig ellenőrzés alatt tart, hogy ők megkaphassák a legalapvetőbb humanitárius segítséget. Azonban ez nem valósulhat meg, ha nem nézzük meg a számítás másik oldalát, hogy azonnal és ezzel egy időben elinduljanak a demokratikus tárgyalási folyamatok, és megvalósulhasson a mi demokrácia álmunk, és ennek előfeltétele Kadafi és családjának távozása, mert véleményünk szerint ők elvesztették a legitimitásukat, bármi is lett volna az a múltban. Az EU, mint résztvevője, a tűzszünet ellenőrzésének. Úgy gondolom, hogy ez is része lesz a tárgyalási folyamatnak de minél szélesebb ez az esernyő, amely a nemzetközi közösséget képviseli, annál jobban el tudjuk fogadni az asztal körül ülőket, az Egyesült Nemzetek és más szervezetek részvevői, ez nagyon jó, eh, mert nem elég, ha csak eh, egy európai ország ül ott, hanem sokkal jobb, hogyha az egész Európai Unió képviselteti magát a tárgyalások során. Azt hiszem, hogy összesen ennyit lehetett volna mondani az eddig elhangzott kérdésekről. Köszönöm, elnök úr! Áci Gyarcsú képviselő a következő. Következő kérem, hogy három percben szólaljon föl. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni vendégünket, Gibril urat. A bevezetője és ezek a válaszok is, amelyeket most meghallgattunk, lehet, hogy nem végleges megoldást tartalmaznak, de mégiscsak az az érzésem, hogy azért van egy bizonyos konszenzus, azért, hogy észszerű megoldást találjanak a helyzetre. Mi nem azért ülünk itt, hogy mi megmondjuk, hogy mi a válasz, mi a megoldás. Nem. Azért ülünk itt, hogy nyílt, őszinte eszmecserét folytassunk önnel. Szeretném megosztani önnel néhány gondolatomat, és aztán szívesen meghallgatnám, hogy mi erről a véleménye. A Líbiában jelenlévő katonai erők beavatkozása alapján vagy ezeknek az erőknek a beavatkozásával valóban van-e lehetőség demokratikus átalakulásra, amit a libiai állampolgárok kívánnak. Nekem az a benyomásom, hogy a Libiában jelenlévő katonai erők nem mindig jellemezhetők avval, hogy bíznak a demokráciában, hiszen ha ez így lenne, akkor másképp demonstrálták volna még a beavatkozás előtt, hogy mennyire demokrácia pártiak. Ugyanakkor azt látjuk, hogy súlyosbodott a helyzet, hogy politikai szinten nincs semmilyen erkölcsi szabály, amit betartanának. Nagy-Britannia és a Katafi rezsim közti kapcsolatot is vizsgáltuk a tekintetben, hogy az Angliában bebörtönzött személyek kapcsolatban hogyan léptek fel a hatás, hatóságok. Nagyon fontos végig gondolni, hogy hogyan alakul ez a demokratikus út, és hogyan fog távozni Katafi. De ezzel együtt úgy gondolom, hogy fel kell mérnünk azt is, hogy van egy bizonyos jogos igény. Nem hiszem, hogy bárkinek joga van beavatkoznia egy szomszédos országban. Viszont ha békés polgárokat meggyilkolnak, akkor nem lehet hallgatni. Nem fogadhatjuk el azt, hogy a szomszédos országok bármit megtehessenek. De megfelelő eszközöket kell alkalmazni azért, hogy a célokat el lehessen érni. Itt viszont a vérfürdő napról napra fokozódik, nem csökken, úgyhogy egyeteműben kell kimondani az Európai Unió részéről ezt az üzenetet, és másfajta támogatásra, beavatkozásra van szükség. Elnök, köszönöm. Kovácsabb képviselő, három perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, dr. Gibril hogy itt van velünk ma, és köszönöm szépen a friss információkat is. Elmondta, hogy az arab országok többsége támogatja a libiaiak jogos kívánságait. Szeretném megkérdezni öntől, hogy mik a legutóbbi fejlemények az Arab Ligában, illetve az Afrikai Unióban, hogyan kívánnak politikai megoldást találni. Úgy gondolja-e, hogy ez a két intézmény hozzájárultak konstruktívan a megoldás megtalálásához Líbiában. Azt is kérdezném, hogy az önök átmeneti tanácsa ápol bizonyos kapcsolatokat a rezsim néhány képviselőjével. Csak azért kérdezem, mert a libiai forradalom elején nagyon sok olyan csapatot láttunk, olyan rezsim csapatot láttunk, akik átváltottak a lázadók mellé, vannak-e ilyen váltások jelenleg most is, vagy lesznek ilyenek a jövőben, mert nincsen egyelőre erről, vagy nem volt az elmúlt időszakban erről semmilyen információnk. Plusz ahhoz a kérdéshez, amit Van Orden úr is feltett, ha már a tartja a kapcsolatot az átmeneti tanács a Libián kívül élő libiákkal, és például így a korábbi libiai monark uralkodóval is. A kérdésem az az lenne, hogy itt látnak-e bármilyen szerepet neki. És bolgár képviselőként azt szeretném kérdezni öntől, hogy van-e plusz információja arról, hogy mi a e, bolgár ápolónők, illetve a palesztin orvosok e, e, esetének a háttere, hiszen ezeket a nővéreket azzal vádolták, hogy megfertőzték a líbiai gyerekeket, és ez egy óriási politikai probléma volt nem csak Líbia és Bulgária számára, hanem az egész Európai Unió számára. Szeretnénk új információkat kapni. és hogyha Líbia majd demokratikussá válik, akkor lesz-e több háttérinformáció erről az esetről? Köszönöm, Kovacsev képviselő úr. Tának képviselője a szó három perc. Köszönöm, elnök úr, és én is szeretném üdvözölni az ECR nevében a Gibril elnök urat, és nagyra értékelem a bátorságokat, illetve a fiatalok bátorságát, akik az életükért fizetnek azért, hogy az átakos bekövetkezhessen. Néhány kérdésem van. Miért segíti Algeria Kadhafit, miért számogatja fegyverekkel is. Talán az egyetlen arab szomszédos ország, amely úgy tűnik, hogy a tripoli rezsimet támogatja. Meg tudna nyugtatni az Algeria szerepéről? Gondolja-e, hogy a nemzeti közi, közösség gyors fellépése az segített, vagy pedig sarokba szorította a Katafit, és most Zimbabwen kívül nem tud máshova eltávozni, hiszen bárhova megy, letartóztatnák. Ki fog foglalkozni a konfliktus végén az evakuációval? Van egy második tényleges front a berberek részéről, és kapnak-e fegyvereket. Utolsó kérdésem, hogy ki fogja finanszírozni az Afrikai Uniót, hiszen hogyha Katafi nem lesz kormányon, akkor önök a Katafit követő időszakban hogy fognak fellépni ezen a területen? Köszönöm, Tánok képviselő. Gibbir elnök úr a szó. Kérem, hogy 9 percre szorítsa a hozzászólását. Why not 8 or 10? Miért nem 8 vagy 10 percre? Mert ennyi időt adtam a kérdésekre, és háromszor hármat. Okay, I'll try to be very... Rendben van, én is megpróbálok akkor nagyon röviden válaszolni a kérdésekre. azon nemzetközi közösséghez tartozó országokhoz, akik beavatkoztak Líbiába a 1973-as határozat alapján. Sok esetben azt mondják, hogy nem a demokrácia miatt tették ezt, hanem azért, ami a határozatban is le van írva, méghozzá a polgári lakosság védelme érdekében, hiszen az öldöklések február óta zajlanak, és most már hónapok óta zajlanak, Március 19-e óta van érvényben ez a határozat, tehát egy hónap és kilenc napig tartottak az öldöklések büntetlenül. Ezek az országok nem azért jöttek, hogy megvédjék a demokráciát, hanem azért, hogy megvédjék a lakosságot. A demokráciát nem lehet importálni, hogyha a demokrácia az emberek fejében nem vert gyökeret, nem része a hagyományaiknak, akkor akkor nagyon nehéz ezt megvalósítani, és ide tartozik a többpártrendszer, a, a demokratikus választások. Én úgy gondolom, hogy ha ez nincs meg a fejekben, akkor ez kudarcra van ítélve. Én úgy gondolom, hogy ez az intervenció nem a demokrácia miatt következett, meg, következett be, hanem azt is eh, kijelentem, hogy 2002 óta már egy humanitárius eh, probléma alakult ki, és a nemzetközi közönség nem állhat tétlenül figyelve a humanitárius tragédiát, és médiákon, az a globális interneten keresztül be tudtuk mutatni a gondjainkat, és tudjuk azt is bizonyítani, hogy mi történik az országunkban, mert ha ezt nem tennénk, akkor ez ellentmondásban kerülne azzal, amit mondunk. És azon országok esetében is, akik nem vesznek részt a katonai kampányban, ők más eszközökkel végzik el a munkájukat, hiszen érzik azt, hogy ez egy olyan tragédia, amelyel szemben fel kell lépni. Ami az Arab Ligát és az Afrikai Uniót illeti, volt egy úti terv, amelyet az Arab Liga elkészített, kérték ők is a tárgyalást, a tűzszünetet, a feleket arra, hogy politikai megoldás szülessen, de semmilyen sikert nem aratott ez a kezdeményezés. Voltak éppen csak egy kérés volt a rendszer mellett, nem alapjában véve azt mondta, hogy csak meg kell reformálni a rezsimet, voltak éppen csak egy kozmetikai beavatkozás változással lett volna egyenértékű. No most, ami az átállásokat illeti, számolok-e újbóli átállásokat, minden nap átállnak a mi oldalunkra, minden nap bekövetkezik be. Tegnap is nagyon sokan átszöktek Tunéziába, nagyon sokan katonák, és nagyon sokan a jelenlegi rezsimnek a tisztségviselői. De azt tudom mondani, hogy azok az átállások, amelyekkel mi számoltunk, részben a rezsim által voltak megszervezve, hogy beszűrődjenek az átmeneti nemzeti tanács munkájába, és onnan be tudjanak számolni, hogy mi történik az ellenoldal részéről. A király unokája esetleg egy politikai megoldást jelentene, nem, senki sem tudja ezt belátni, a Kadafi rendszer mindig megpróbál valakit kizárni. Na most, ami a bulgár nővérek helyzetét illeti, ami abban a pillanatban, hogy helyreáll a jogállamiság, abban a pillanatban megoldódik ez a probléma is, és amennyiben őket igazságtalanság érte, akkor ezek a személyek felléphetnek a saját jogaik érdekében. Nagyon sok ilyen dosszié van már, nagyon sokan fordulhattak volna már bírósághoz, de hogy mi ezzel most akarunk-e foglalkozni, azt tudom mondani, hogy abban a pillanatban, hogy hatalomra kerülünk, fogunk ezzel foglalkozni. A Kadafi család távozása remély, reméljük, hogy algériai barátaink, akik a kormányban vannak, ők meghallgatják az józanság szavát, és egy dologra van, lesznek csak figyelembe, hogy a történelmet emberek írják, és nem az uralkodók, és hogyha tanulunk az 50-es évekből, az algériai forradalomból, a líbiai nép megnézte azt, hogy mi történt akkoriban, ők maguk is részt vettek a forradalom támogatásában, nagyon sokan harcoltak Algériába a gyarmatosítók ellen, nem szabad erről megfeledkeznünk és reméljük, hogy a józanság szava valóban végül is győzedelmeskedni fog. Miért? Azért, mert megvannak a saját okaik a berber struktúrák az ország déli részén, talán ők félnek attól, hogy ez a forradalom álterjed Marokkóban is voltak bizonyos lépések azért, hogy megakadályozzák a forradalom átterjedését, ahol már Tunéziában is volt ugye a forradalom, Lengyelország, vagy e, Egyiptomban is volt forradalom elnézést, és már az egyetlen ország, ahol nem volt forradalom, az ugyebár Algéria. Ami a ICC-t illeti, hogy Kadafit sarokba lehet-e szorítani, talán, de már négy hosszú hónap eltelt, le, több lehetőség volt a döntésre, és még mindig nagyon sok a nyitott, nyitott kérdés, hogy megszűnjön ez a vérontás, de én azt mondanám, hogy ez Kadafi döntése és senki másé. Neki lehetősége van azonnal megszüntetni ezt a vérontást. Ki finanszírozná Kadafi után az Afrikai Uniót? Én úgy gondolom, hogy az Afrikai Unió, amely, 9, amely, 63, amely 63-ban jött létre, sokkal korábban, mint a Kadafi rezsim, és fent tudta a saját magát tartani, és jól is tudott működni Kadafi nélkül is akkoriban, és hogyha egy bizonyos szervezet finanszírozása egy tagon múlik, akkor ez az egy szervezet súlyos problémákkal küzd, azt tudom mondani. Köszönöm, Gibril elnök úr. Nem csak betartotta a 9 percet, hanem másfelet meg is spórolt. Lőzin képviselő, három perce van. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést tettek fel, amelyek az átmenet időszakára vonatkoztak. Szerettem volna a kérdéseket még egy perspektívával kiegészíteni, mégpedig az ön gazdasági elképzeléseivel. Gibril úr nagyon ö, ö, ö, régóta EPS per négy eljárással ö, számolták el a líbiai olajat, amely nagyon hátrányos volt ö, sokak számára. Meg fog ez változni, ez a rendszer, vagy ez már meg is történt? Az a, az olaj, amely a átmeneti tanács által ellenőrzött területekről származik, azt már leszállították. Ezen kívül prioritizálják-e a energiaszektort, és van még egy kérdésem a, az Afrikai Unióval kapcsolatban is. Feltenném azt a kérdést, hogy Libia nagyon fontos szerepet játszik az afrikai pénzügyi építmény felállításánál, az afrikai valuta alap, afrikai beruházási bank, úgy gondolják-e, hogy ezt a szerepet megtartják-e, vagy hogyan képzelik el ezt a szerepet a jövőben? Egy személyes kérdés sem is lenne. Hogyha befejeződnek a harcok, akkor kész lenne arra, hogy kormány szerepet vállaljon. Köszönöm szépen, Lőzing asszony. Duff úr következik három percre. Gibril úr be kell valljum azt, hogy nem hallatszik túlságosan optimistának. A megtárgyalt dolgokról. Nem tudom, mik a specifikus elvárásai, de elég őszinte leszek és nyílt. Milyen fajta plusz lépésekre van szükség ahhoz, hogy meg lehessen szüntetni Kadafi rezsimét. Mire lenne szüksége, mi másra, mi többre lenne szüksége a NATO részéről ehhez? Lenne egy egyszerűbb, de specifikusabb kérdésem, és a támogatás forrása a Nemzeti Átmeneti Tanács számára hozzáférnek-e a nemzetközi alapokhoz, amelyeket befagyasztottak a Kadafi család számára. Gyere. Köszönöm, Dáv képviselő úr. Flőtről képviselője a szó. Kérem, hogy három percre szorítsa a hozzászólását. Jó napot kívánok! Kettő kellemetlen kérdést szeretnék föltenni. Az első, az emberi jogok megszegésére vonatkozik, nemrég is ez dokumentálásra került, és nem első alkalom a felkelők ellen így léptek föl. Hogyan reagálnak önök ezekre a tényekre, illetve a jelentésre? Úgy gondolják el, hogy ezek a konfliktusnak a melléktermékei, vagy pedig vállalják a hatóságként a felelősségüket, hiszen önök az e jogállamért, demokráciáért, szabadságért harcolnak. Felállítottak bizonyos mechanizmusokat, elszámolnak-e, vállalnak a felelősséget a dokumentált eseményekért, amelyek bizonyítják, hogy megszegik az emberi jogokat. Második kérdésem. Csodálkoztam azon, hogy nagyon igyekeztek Olaszországgal bevándorlási megállapodást aláírni igazából azt várnám öntől, hogy az európai államokat kérje meg, hogy segítsék a Libiából elmenükülő több ezer ember helyzetét. Ugye nagyon komplex a helyzet Tunéziában, Csádban, Nigerben. Hogyha ezt a megállapodást aláírják, akkor azon a szabad területen a bevándorlók visszaküldése esetén az ő jogaikat tiszteletben fogják-e tartani? Hogyan akarják kezelni ezt a kérdést? Hogyan tudják vállalni ezt a felelősséget, hiszen vállalásokat tettek a megállapodás aláírásával. Grazie, onorevole Flötre. E- Köszönöm szépen, Flötre képviselő. A rendelkezésre álló idő végéig öni a lehetőség, elnök úr. Uh, e, tekintettel arra a kérdésre, hogy az olaj ágazatot, az olajvállalatokat magánosítani kell -e. Ez nem az én döntésem, hanem a líbiai népnek a feladata. Kérem, ne feledkezzenek arról, hogy mi egy átmeneti testület vagyunk, és nem hozhatunk döntéseket jövőbeni kormányok nevében, és nem dönthetünk jövőbeni líbiai ügyekben hogy milyen típusú gazdaságot építünk, milyen stratégiát, milyen típust akarunk eh, épi felépíteni. Ez mind a libiai népnek a döntése. Ez egy átmeneti testület, amely speciális célokat eh, cél, eh, szolgál, és nem akarjunk olyasmiben dönteni, ami a líbiai népnek a hatásköre. Líbiai és más afrikai népek közötti kapcsolat nem feledkezhetünk meg a földrajzi tényekről, nem feledkezhetünk meg arról, hogy Libia a kapu Afrika és Európa között stratégiai helyzetben van, és Libia nem engedheti meg magának azt, hogy ne játszon nagyon fontos szerepet ebbe, ezzel összefüggésben. Nos, hogy én majd a konfliktus után rendelkezésre fogok állni. Én azt mondtam, hogy nem, én nem fogok semmilyen hivatalos szerepet játszani, miután ez itt lezárult. Én ezt megfogadtam saját magamnak, és be is fogom tartani. Nos, mi szükséges katonailag a probléma lezárásához, azt tudom mondani először is, hogy nem vagyok túlzottan pessimista. Mindaddig, ameddig van elhatározottság a líbiai nép részéről, hogy saját legitim érdekeikért harcoljanak, akkor már csak idő kérdése, hogy ezt ellenállás, katonai ellenállás révén tudjuk megvalósítani, vagy politikai eszközökkel, meddig fog ez tartani, ennek semmi jelentősége. Aminek van jelentősége, hogy az emberek meghozták saját döntésüket, és már nincs visszaút a jövőbe. Egy új Líbia építés alatt van, és meg fog valósulni. Ami pedig a NATO-t illeti, én először is inkább azt mondanám, hogy a nemzetközi közösségről beszéljünk, hiszen ebben a kampányban más országok is részt vesznek, a NATO vezeti, de más országok is részt vesznek, és a célja ugyebár a polgári lakosság védelme. Mit várunk el tőlük, hogyha folytatódik a polgári lakosság öldöklése, akkor segítsenek megvalósítani a BT határozatot a polgárok védelme érdekében. Nem várjuk el tőlük, hogy ők harcolják meg a mi háborunkat. Azt akarjuk, hogy mindenki értse meg a mi legitim követeléseinket, segítsenek bennünket gazdaságilag, pénzügyileg. A NATO azt csinálja, amelyet a NATO határozat, amelyet a BT határozat mondott meg a részükre, mi pedig használni fogunk minden olyan eszközt, amely rendelkezésünkre áll a demokrácia létrehozatala érdekében az átmeneti nemzeti tanács finanszírozása, ennek nincsenek erőforrásai, az átmeneti nemzeti tanács egy nagyon kritikus pénzügyi helyzetben van jelenleg, ugyanis amit a líbiai bankokban találtunk keleten, több, há, több mint 300 millió libiai dinárt azt elköntöttünk. A közalkalmazottak két hónapja nem kapnak fizetést, nincs elég gyógyszer, és azzal számolunk, hogy körülbelül 500 millió dollárra lenne szükség gyógyszerek vásárlására a következő hat hónapban, nincs elegendő élelmiszer sem, amely és a probléma súlyos lesz ramadán időszakában, amikor élelmiszerre lesz szükség, szükség van ruház, ruházatra, a legalapvetőbb dolgokra, és hogyha sikerül megoldanunk a problémát, akkor másfél hónapon belül az iskolók, iskolák ki tudnának nyitni, de nincs arra lehetőségünk, hogy ezt megvalósítsuk még a felszabadított területeken sem. Éppen ezért nem látom az átmeneti nemzeti tanács finanszírozását, diaszporában élő libiaiak, libiai vállalkozók finanszíroznak bennünket, de nagyon kevés a pénzünk, mert a, nem, mert a nemzetközi bankokban befagyasztották Líbia pénzét, és nekünk nincs hozzáférésünk ezekhez az erőforrásokhoz, éppen ezért nem tudjuk a polgáraink napi szükségleteit kifizetni ami az emberi jogok megsértését illeti, az a néhány incidens a forradalom első napjaiban került sor. Ezek valóban megtörténtek, nyomoza, nyomozás, felderítés zajlik, hogy kiderüljön kik ezeknek a felelősei, és ígéretet tehetek arra, hogy a felelősöket felelősségre fogják vonni bíróság előtt. Tehát, hogyha a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos panaszok vannak, ezeket ki fogjuk vizsgálni. Ami pedig Olaszországgal egy megállapodás aláírását illeti, ki látta ezt a darab papírt önök közül? Szeretném ezt a kérdést föltenni, ki látta már önök közül ezt a darab papírt? Mert én szeretném látni jó, azt mondom, hogy nézzük még mielőtt kérdéseket tesznek fel. Ez nem egy megállapodás, ez egy ö, együttműködésről szóló ö, dokumentum, és, ö, és, és foglalkozott azzal, hogy az illegális migrációval foglalkozik az emberi jogok szerint. Ez csak egy egyetértési megállapodás volt, nem egy klasszikus szerződés. Az átmeneti nemzeti tanácsnak nincs joga bármilyen szerződést, egyezményt aláírni, ez csak egy egyetértési nyilatkozat volt. Hogy tisztán lássuk a dolgot, azért mondtam csak ezt el. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani Gibril elnök úrnak. Nagyon érdekes, hasznos volt ez a találkozó, és reméljük, úgy gondolom mindenki nevében mondhatom, hogy újra fogunk találkozni egy olyan helyzetben, amikor a béke uralkozik az országában, és a demokratikus útra lépett, ahogy mindannyian kívánjuk ezt. Itt lezárjuk a munkánkat, ha augusztus 31-én lesz a következő ülésünk. Köszönet minden részvevőnek, köszönet a technikusoknak is, akik mindig jelent vannak. Köszönöm szépen. Another situation after uh, <laughs> the civil war with the European